Chers collègues, je vous invite à gagner vos places. J'ouvre la réunion de la commission des budgets et je... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, megnyitom a Költségvetési Bizottság ülését, és elnézést kérek a kedves kollégáktól. Egy kicsit tovább tartott a koordinátorok ülése, mint ahogy terveztük, de ez természetesen az elnök hibája, aki nem jól elnökölt. A napirenddel kapcsolatban azt mondanám el, hogy a 9-es napirendi a hatos napirendi pontról nem ma szavazunk, hanem holnap 10 óra 45-kor, mert Nirjáda asszony nem, tud, el, nem tudott eljönni a ma délután ülésre, de holnap itt lesz. 13-as napirendi pont. Trüppel asszony egy másik szakbizottságban kell, hogy helytálljon most, ő a jelentéstevő ennek. Éppen ezért a délelőtt végére kerül. 15-ös pont, ez egy transfer EGSB téma. A 2016-os évre vonatkozóan ez egy első ilyen módosítás. Ennyi lenne a napirend változás. Bizonyára elolvasták a március 16-17-i jegyzőkönyveket, és gondolom nincs észrevételük ezzel kapcsolatban, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Az imént zajlott le a ülés és a következő döntéseket hoztuk. Először is az EU és a Cook-szigetek közötti halászati megállapodásról véleményt fogunk megalap, kialakítani, és a zöldek ez a jelentés, regi jelentés, Európai Unió Szolidaritási Alap, erről is lesz vélemény, néppárt jelöli ki, hogy ki lesz a vélemény előadója. Libe jelentés, a ki- és beléptetési rendszerről, szintén a néppárt ad majd előadót a véleményhez. Holmeyer asszony személyében. Görögországba fog majd látogatni egy delegációnk. A, a frakciók arra jutottak, hogy a résztvevő képviselők nevét május 17-ig fogják megnevezni. Lesz egy görög delegáció tehát, és egy libanoni jordániai delegáció. Költségvetési szempontokat kell elsősorban figyelembe venni a látogatások során, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ezekben az országokban az Európai Unió költségvetésének hatása mérhető-e, illetve megváltozott-e, megváltoztatta ez valamilyen mértékben a menekültügyi helyzetet. Ez egy meghallgatás a migráns válság költségvetési hatásáról. Ennek van már egy programtervezete, és amit elfogadtunk néhány módosítással. A költségvetési témákra koncentrálunk itt is. Bizottság delegált aktusa. Fehér Oroszország témájában. az Európai Beruházási Bank hiteleinek, hiteleikre adott garancia a téma. Egy két hónapos kiterjesztést szeretnénk, hogy valóban helyén való, meg hogy megvizsgáljuk, hogy valóban helyén való-e ez a delegált aktus, tehát addig szeretnénk vizsgálódni, és megkérdezzük időközben az afetes kollégák véleményét. Ezekre a döntésekre jutottak a koordinátorok. Most pedig meghallgatunk két társjelentéstevőt, a 2014-2020-as többéves költségvetési keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről fog beszélni Ján Olbricht és Izabel Tomá mindketten kiváló dokumentumot bocsátották rendelkezésünkre. Gratulálunk ehhez. Vajon ki fog kezdeni? Jan Olbricht. Meg is adom neki a szót. Köszönöm, szépen, elnök úr. Share the, the presentation with Madame Thomas. Tomás asszonyjal közösen fogjuk előadni ezt a témát. We have different parts of our, of our meet, of our own initiative report. A saját kezdeményezésű jelentésnek különböző részeiért vagyunk felelősek. Emlékeztetném önöket, hogy a jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján az Európai Bizottság kötelessége, hogy egy félidős felülvizsgálatot mutasson be legkésőbb 2016 év végéig. Ez a félidős felülvizsgálat arra szolgál, hogy bemutassa a pénzügyi perspektíva jelenlegi állását, de nem csak erről szól ez, hanem mindenről, ami kapcsolódik a pénzügyi perspektívához, az európai költségvetésből finanszírozott szakpolitikák mindegyikére kiterjed. Arra számítunk, hogy a bizottság ezt a dokumentumot nem sokára bemutatja, illetve kiderül majd belőle, hogy a legfontosabb eh, európai szakpolitikák hogyan állnak. Ezt a dokumentumot eh, a tanács eh, vitatja és szavazza majd meg, utána pedig a parlament. A parlament ráhatása nem túl jelentős a szerződés alapján, de nagyon fontosnak tudjuk ezeket a kérdéseket, ezért úgy döntöttünk a szakbizottságunkban, hogy megkezdjük ezt az eljárást egy saját kezdeményezésű jelentéssel. Arról is emlékeztetném önöket, hogy a jelenlegi jogszabályokból az derül ki, hogy a félidős felülvizsgálat után. Ha szükséges, és ha ez releváns, akkor felülvizsgálatra lehet szükség és korrekciókra a több éves pénzügyi keretben. Ezért jelentéstevőként azt a javaslatot tettük, hogy ezt úgy tárgyaljuk, hogy négy részből álljon a dokumentum. Az első rész a jogi kereteket taglalja, hogy a felülvizsgálat igazából mit jelent, és mi a revízió, tehát az áttekintés és a felülvizsgálat között mi a különbség a több éves pénzügyi keret kapcsán, ez is kérdés. Az első rész tehát egy felülvizsgálat lesz, vagy egy áttekintés. Next, what about the post uh, uh, 2020? I would like a 2020-ig tartó időszakra nézve. Mindkettőnk nevében elmondhatom, hogy nem gondolkodunk dogmatikusan, nem arról van szó, hogy rögtön a kezdetektől felül vizsgálatot kérünk, de a költségvetés Sí Bizottság találkozói és meghallgatásai után arra következtetésre jutottunk, és ez szerepel majd a jelentésben is, hogy az ahol releváns kifejezés teljesen találó, mert a második és a harmadik részben sürgető változásokra és korrekciókra van szükség a költségvetésben magában, a költségvetés felépítésében, a költségvetés mechanizmusában, illetve a jogszabályalkotási dokumentumokban is, amelyek kapcsolódnak a költségvetéshez. Az is meggyőződésünk, hogy nem várhatunk tovább, mindezt nagyon gyorsan meg kell tenni, 17, 18, 19 és 20-as évekről van szó, négy év van előttünk, 2021-ig nem várhatunk. Ugyanakkor azt is megállapítjuk a tanácsban és a bizottságban, hogy elsősorban a 2020 utáni időszakra összpontosítanak. A magunk részéről mi úgy gondoljuk, hogy ez csak a problémának egy része az MFF második része és a 2020 utáni időszak. Ugyanakkor azt is megfigyeltük, hogy van egy olyan tendencia, hogy ha valami nem jól működik, akkor ezt majd valamikor a félidős felülvizsgálatban akarják megoldani. De hát ez nagyon érdekes, hogy mindenki a félidős felülvizsgálatról beszél, de igazából módosításra senki nem áll készen. Ez azt jelenti, hogy az MFF felülvizsgálat az csak egy megvitatás lesz változtatás nélkül. Mi azt javasoljuk, hogy változtatások is legyenek, és hogy kiigazítsunk valamit. Ezért az első részt a következőképpen foglalnám össze. Mi egy saját kezdeményezésű megállapodás jelentést javaslunk, ez az Európai Parlament politikai álláspontja. Így kezdjük meg a 2014-20-as MFF nyilvános vitáját. Első lépésként azt javasoljuk, vita nyitásként, hogy majd a júliusi szavazás után az Európai Parlament aktív szerepet vállaljon, és ne várja meg a bizottsági dokumentumot, hanem végig cselekvő szerepet kapjon. A javaslatunk tehát, hogy politikai álláspontot alakítsunk ki aztán vannak olyan elemek, amelyek nem nagyon részletes kidolgozásra kerültek. Úgy gondoltuk, hogy ezeket majd a specializált bizottságok dolgozzák ki. Például a mezőgazdasággal vagy a belpolitikával kapcsolatosan egy rövid megjegyzés van csak. Úgy gondoljuk, hogy ez a szakbizottságok felelőssége, várjuk az ő véleményüket és módosítóikat nem gondoljuk, hogy a Költségvetési Bizottságnak ezekben a részletekben minden szakbizottság munkáját át kell vennie. Ezért ne lepjen meg senkit, hogyha csak illusztrációképpen szerepelnek bizonyos témák, és nincsenek kidolgozva. Ennyit a jelenlegi helyzetről, az áttekintésről, és most Tomászon szeretném megkérni, hogy mondja el a maga mondokáját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy társjelentéstevőm Jan Olbricht már elmondta, megpróbáltunk együtt dolgozni a helyzet felmérése mellett megpróbáltunk egy objektív fotót készíteni a költségetési helyzetről, és a kettes cikknek megfelelően megpróbáltuk rögzíteni azt, hogy mi is volt a több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat, mi volt a helyzet két eh, megelőző évben, a jelenlegi folyó évben, illetve mi a korreláció a két aspektus között. És eh, dokumentumról dokumentumra léptünk át, így haladtunk a munkában. Eh, itt voltak költségvetési problémák, ami a súlyosságot illeti, a problémák súlyosságát azzal kezdtük, amit a bevándorlással kapcsolatos problémákkal mondtunk, hiszen ezt nem tervezték be a több éves pénzügyi keretbe az elmúlt két évben, viszont ez a probléma meghatározó volt. 2015, különösen 2016-os évben, és az összegek jelentős megemelésére volt szükség, valamint a plafonok átlépés is megtörtént 1,5 milliárd euróval, ami a bevándorlók fogadását, illetve a biztonsági kérdéseket, a Frontexet, stb. És ezen kívül egy új mechanizmust eh, is megállapítottunk, illetve ennek felállítására sor került eh, sürgősségi humanitárius eh, eszköz, amely az Európai Unió külső határain került felállítása, különösen Görögországban, ami a négyes sort illeti itt a plafon jelentős mértékben, ezt jelentős mértékben átléptük, és a bizottságon többször elmondtuk már, hogy nagyon fontos külső alapot létrehozni a költségvetésen kívül, hiszen itt jelentős következmények jelennek meg, és az alapok túllépnek a költségvetési kereten. Nem tudjuk mindig, hogy ezek megérkeznek-e, és természetesen ezen kívül a beruházási válságról is szó esett, amely nem szerepelt a több éves pénzügyi keretnél, viszont a 2014-es évben, amikor eh, új bizottság állt fel, akkor a bizottság döntést hozott eh, arról, hogy eh, megpróbál a beruházási válságon órá lenni a Juncker tervvel, amely szintén az Európai Unió költségvetését használja, illetve ezzel két költségvetést kellett úgymond csökkenteni, a kutatási költségvetést, az infrastruktúrás beruházásokra vonatkozó költségvetést a közlekedés interkonnekciók létrehozására kialakított költségvetés, de különösen ami a kutatásokat illeti, itt a, ezt a két költségvetési sort meg kellett nyírbálni, csökkenteni kellett a költségvetési válság miatt, és nem ismétlem meg még egyszer mindazt, amit ezt a költségvetési bizottság majd többször megfogalmazott, ez a kifizetésbeli válság, úgymond. A bizottság ezt folyamatosan relativizálja, viszont 10-11 óta folyamatosan növekedett a kifizetések aránya, és a költségvetési időszak eleje az az időszak, amikor úgymond bizonyos számokat még ki lehetett fizetni, viszont az időszak közepén, amikor a kifizetések felhalmozódtak, akkor megint csak olyan helyzetbe kerültünk, amilyen már nem kellett volna, hogy kerüljünk, hiszen a szerződések erre nem tesznek lehetőséget, tehát ha többszöri költségvetési hiány keletkezik, illetve ez visszatérő. Tehát ami a a kiadások növekedését illeti, a biztonság kérdését, a befogadást, a beruházásokat, és nem beszéltem még arról, hogy még akkor is, hogyha a ifjúsági kezdeményezés eszköze, amelyet csak két évre terveztek a ifjúsági munkanélküliség ellen küzdelem jegyében, 2016-2020-as évre ez nincs lefedve. Azt reméltük, hogy 2016-ban újra indítható ez a program, viszont a fiatalok munkanélküliségi helyzete sajnos nem változott jelentős mértékben tehát itt egy fehér év jelenik meg a programozásban, a 2016-os év ez az év. A rugalmassági eszközök, amelybe beletartozik a be nem látott költségekre létrehozott tartalék, ezeknek a marzsát már mind-mind felhasználtuk, és még csak nem is járunk a költségvetés időszak közepén, és nagyon jól tudjuk azt, hogy az elkövetkezendő években nem lesz alkalmunk fellélegezni költségvetési szempontból, illetve lélegzethez jutni a költségvetésben. Végighaladtunk részletesen a költségvetésen, 2014-2015-ös éveken, illetve elkezdtük a 2016-os évet, legalábbis a programozási időszakon. Itt megint csak egy eh, hiátus mutatkozik meg, mind amit terveztek költségvetési szempontból, illetve a költségvetési valóság között jelentős szakadék feszül a költségvetési prioritásokkal, és az új prioritások sajnos nem válthatók fel, korábbi prioritásokkal, hiszen a beruházások megtérülése eh, nem valósult meg, a fiatal munkanélkülisége sem csökkent, tehát ezzel ha kettes cikket alkalmazok, akkor automatikus módon eh, felülvizsgálatra van szükség, tehát egy leltározásra, helyzetfelmérésre. felmérésre A saját kezdeményezésű jelentést erre kellett szorítanunk, úgymond, hiszen csak meghatározott oldalban fogalmazhattuk meg mindezt. Tehát a 2017-es évek felülvizsgálat éve, tehát ezek lettek volna a végkövetkeztetéseink. Köszönöm. Máj, Köszönet Izabel Tomának. Elnézést, elnézést. Hát azért ez, ez még egyelőre nem minden biztos. Nem. Van még két rész, amiről amit szeretnék elérni. Én magam is, és Toma asszony is szeretne még valamit elmondani. De egyébként el lehet olvasni az anyagot. Hogyha arra jutunk, hogy felővizsgálatra lesz szükség, a harmadik rész most a jelentésben leírjuk azt, hogy szerintünk mit kell mindenképpen felülvizsgálni. Például az FC által felhasznált pénzek sorsa érdekel minket. Aztán vannak olyan dolgok, amik már lejártak, erre utalás történt az előbb. Aztán a 3-as és a 4-es 3-as és a 4-es fejezetben is dönt, és változások történtek, aztán kifizetési előirányzatok a kifizetési válságot kell elő, elkerülni. Rendkívül fontos a plafonok kérdésének megállapítás, ez is egyértelmű. Hogyha ilyen szinten valósulnak meg a kifizetések, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzet alakulhat ki. Ez egy mission impossible, mert szeretnénk mindent bentartani a költségvetésben, ami a, jelenleg a többletben van benne. Ez szinte lehetetlen, de mi úgy gondoltuk, hogy legalább meg kéne próbálni. Tehát a többlet is maradjon benne a költségvetésben. Aztán a különböző rugalmassági eszközökre vonatkozó szabályokat is megváltoztatnak, milyen határok vannak, milyen időszakkal gondolkodunk. Jelenleg egyáltalán nem beszéltünk rugalmasságról az MFF-ben. Ez a költségvetésben is benne van. Tehát, hogy hogy kívánjuk megváltoztatni a szabályokat. Aztán nagyon fontosnak tartjuk az egyszerűsítést, illetve a pénzügyi eszközöket is. erre majd holnap lesz szó, de nagyon-nagyon-nagyon komoly egyszerűsítésre van szükség, nem csak kozmatikázásra, mert eredet, mert egyelőre minden egyes egyszerűsítés csak bonyodalmat jelentett. Szerintem erre most kéne dönteni, most kéne szerintem ezt megváltoztatni. Hogyha a parlament politikai akaratáról tesz tanulbizonyságot, hogy hajlandó ezt a, ezt a jogszabályt megváltoztatni, hogy ez egyszerűbben, akkor ezt meg, tudjuk, ezt meg tudjuk valósítani. Mi történt a kohéziós politikával? Le kell vezetni, hogy mi a gond? A rendelet túl bonyolult? Akkor le kell egyszerűsíteni. De most kell ezt megtenni, nem szabad 2020 utánra ezt elhalasztani. Nekünk az lenne a javaslatunk, hogy beszéljük meg a pénzügyi eszközöket. A legfontosabb kérdés az, hogy most azonnal milyen eszközöket kell egyszerűsíteni. Tehát plafonok, egyszerűsítés, szabályok, ezek mind komoly kérdések, és a többletekre vonatkozó szabályokat is most akarjuk megváltoztatni. Nem lesz egyszerű, ez az MFF második részére vonatkozik. Utána pedig vannak még javaslataink 2020 utára vonatkozóan. De ez a felülvizsgálat következménye lesz, most pedig velem Tomá fog következni. Tomá asszonyon következik. Igen. Arra jutottunk, hogy a felülvizsgálat alkalmával mindent nem lehet megoldani, ez talán túl nagy, túl komoly célkitűzés, de egy hosszabb vitát kell erről rendeznünk, erre valószínűleg csak a következő felelővizsgálat alkalmával lesz ö, alkalom, de úgy gondoltuk, hogy mégis komolyabb javaslatokkal kell előállnunk. Az első az időtartam kérdése mert hogy a tárgyalások, tehát amikor több éves pénzügyi tervről tárgyaltunk, akkor eh, sok vita merült fel ezzel kapcsolatban, tehát hogy nem lesz szinkronizálva az Európai Bizottság és a Parlament eh, öt éves ciklusával ez, úgyhogy lesz egy, van egy kompromisszumunk, az öt éves logika egy oldalról, eh, ugye ez ez az egyik szempont, amit figyelembe vettünk. A második dolog pedig a hosszú távú kilátások. Tehát 5 plusz 5 éves időtartamra gondoltunk, és így a különböző beruházások, a mezőgazdasági politika, a kohéziós politika is sokkal tervezhetőbb. Tehát az 5 plusz 5 lenne a mi elképzelésünk, és ez megfelel az öt éves parlament és bizottsági ciklusnak is. Aztán nagyon fontos elveket csempésztünk be ebbe a jelentésbe. Úgy tűnik, mintha ezeket a költségvetési elveket elfelejtettük volna az elmúlt időszakban. Költségvetési egység, ez az egyik ilyen dolog, az, az imént beszéltünk, a különböző külső uniós forrásokról, egyáltalán nem ugyanúgy ellenőrizzük ezeket, mi, mint az Európai Unió költségvetését, aztán az egyensúly elvére is oda kell figyelni. A kifizetési válság során erről is elfedkeztünk, aztán egyetemesség, ilyen és olyan for, funkcióknak, ilyen és olyan forrásokból ítélünk oda összegeket, pedig az egyetemesség lehetővé teszi, hogy évről évre alkalmazkodjon a költségvetés a változó helyzethez, és egyéb alapelveink is vannak. Aztán az új rugalmasági eszközökön is elgondolkoztuk, mert arra jutottunk, hogy a létező eszközök nem feltétlenül működőképesek, például humanitárius segély, ezt csak külső országokra lehetett alkalmazni. Hát, nagyon sokféle nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy, hogy az MFF-en belül a contingency margin-t kifizessék. Én, illetve mi azt mondtuk, hogy vizsgáljuk felül a rugalmasági eszközöket, hogy ezeket jobban lehessen a gyakorlatban alkalmazni. És ez egybevág azzal, amit a bizottságnak mondunk. Ugye amikor a bizottság azzal jön elő, hogy Törökország, Törökország eset, esetében nincsenek olyan szigorú szabályaink, nos, Szerintem a költségvetésnek is igenis szigorúnak kell lenni, akár Törökország viszonyában is. Ez lett volna a javaslatunk lényege. Obricht úr azt mondta bevezetőjében, hogy nagyon odafigyeltünk arra, hogy legyen felülvizsgálat, és ne esünk csapdába, abban a csapdában, hogy most felesleges mindent felülvizsgálni, mert 2017. január 1 majd úgy is elindul a vita az új többéves pénzügyi keretről, de az ellenkező csapdába se essünk, azaz, hogy összetákoljunk egy felülvizsgálatot a ciklus végére, tehát az időszak végére, és a végtelenségig elhalasztjuk az igazi vitát a, felül, a felülvizsgálatról. Mi mind a kettőt akarjuk egyszerre, felülvizsgálatot is, és a következő pénzügyi terv alapos előkészítését. Az a cél, hogy a következő MFF a megfelelő plafonokkal rendelkezzen. Föl kell emelni tehát a plafonokat, és ez egy nagyon komoly költségvetési kitétel, de ehhez új források is kellenek. Tudatában vagyunk annak, hogy a parlament nem kérhet többet a tagállamoktól, anélkül, hogy ne gondolkodjon el alaposan azon, hogy milyen forrásokból lehet ezt finanszírozni. Éppen ezért azzal zárjuk ezt a jelentést, bár nem bocsátkozunk részletekbe, hogy foglalkozni kell a saját, erőfor, a saját forrásokkal. Egyébként már a 2012-es jelentésben is ez benne van. Ez egy strukturális eleme az egész kérdésnek. Saját források nélkül nem lesz MFF felővizsgálat, sem pedig egy, sem pedig egy komolyabb elgondolkodás a következő MFF-ről. Köszönöm. Oh, vient le temps. Köszönöm. Elérkezett annak az ideje, hogy köszönetet mondjak a saját kezdeményezésű jelentésért, amely egy kitűnő jelentés, és ezt ma bemutatták nekünk. Nagyon ambiciózus jelentésről van szó, illetve a jelentés felhívja a figyelmet a költségvetési valóságra. Természetesen felmerül az is, hogy frusztráltak leszünk, de önök jeleztek egy utat, kijelöltek egy utat, és köszönetet szeretnénk ezért mondani. Be fogjuk gyűjteni majd a képviselők véleményét ezzel kapcsolatban, többen is kértek szót. Fernandes úr először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevők kitűnő munkáját, illetve köszönöm ambíciójukat. De köszönetet szeretnék mondani ezért, hogy realisták maradtak. A valóságot elfogadták és levonták a következtetéseket, és köszönjük szépen. Az Európai Bizottságot is meg szeretném kérdezni, át kell tekinteni, felül kell vizsgálni több éves pénzügyi keretet, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem veszünk tudomást a valóságról. Tehát 2016-ban meg kell nézni, hogy még a rugalmassági lehetőségek, a rugalmassági eszközt erre jelentősen kiaknáztuk, tehát feltétlenül szükség van a felülvizsgálatra. Támogatjuk a Törökországban a Törökország érkezett bevándorlókat az Európai Unió humanitárius eszközével. Mindez azt mutatja, hogy felülvizsgálatra van szükség a keret felülvizsgálatára. És remélem, hogy az Európai Bizottság elismeri ezt a nyílt tényt, illetve remélem, hogy a tanács e, is hajlandó lesz a valóságot látni. Ha valaki nem vesz tudomást a valóságról, az soha nem jó. A költségvetés sajátos uh, jellegét tiszteletben kell tartsuk, viszont nem lehet túlságosan megnyírválni a költségvetést. Az európai költségvetés, illetve fejlesztési alapot be lehet tenni a költségvetésbe, de akkor emiatt máshol nem szabad csökkenteni. Az 1%-os plafont meg kell tartani, de nem szabad más politikai területeket büntetni a költségvetési csökkentésekért. A következő rugalmasság, tehát nélkülözhetetlen lesz. És a parlamentben ezt már többször kértük, hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor nem tudom, hogy hogyan kezeltük volna ezt a sürgősségi helyzetet. És nem tudom, hogy a Juncker tervet is hogyan eh, tudtuk volna megvalósítani. Ezeknek köszönhetően tudtunk szembenézni a kihívásokkal, a rugalmasságra köszönhető mindez. Viszont ezt a rugalmasságot, amennyiben erre szükség van, úgy teljes mértékben használni kell. Hát fontos, hogy a költségvetés kiegészüljön, illetve visszatérüljenek a pénzek. az Európai Bíróság is kivett bírságokat, tehát a bírságoknak vissza kell folyniuk az Európai Uniós költségvetésbe, nem a tagországi költségvetésbe kell visszakerülniük. És a kifizetési előirányzatok sem tűnhetnek el, ezeket fel kell használni hogyha a kötelezettségvállalás nak is meg kell maradnia, a kötelezettségvállalás előirányzatoknak nem tűnhetnek csak úgy elnyomtalanul. Ami az időkeretet illeti, megvannak az aggájaim, mi a demokratikus legitimitációt védjük, legitimációt. Öt, mandát, öt év mandátum van a parlamentnek és a bizottságnak, és fontos, hogy mindez igazodjon a többes pénzügyi kerethez is. Tehát ezt nem fogjuk tudni máshogy elérni. A tárgyalások már egy éve, másfél éve zajlanak, de még sokkal tovább is tartani fognak. Viszont ezek a tárgyalások öt évet nem fognak tudni figyelembe venni. Amit pedig a kohéziós politikát illeti, hát az N pluszról beszélünk, a tagországok akarták az N plusz három éves szabályozást, tehát a három éve, az öt éves mandátumot soha nem fogjuk tudni elérni ezen belül. Azt gondolom, hogy jelentéstevők jó munkát végeztek. Amit én meg szeretnék kérdezni, az az, hogy a bizottság mit gondol az áttekintésről. értenek ezzel. És a bizottság tudna egy értékelést készíteni az MFF-ről, illetve tesznek-e javaslatot a felülvizsgálatra. Hiszen így összhangban tudnánk eh, cselekedni a valósággal. Köszönöm. Köszönöm. Manka úr kap szót. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani mindkét jelentéstevőnek. Kitűnő munkát végeztek, Fernandes úr elmondta, hogy talán lehet, hogy túl idealisták vagyunk, De ha meg tudjuk valósítani mindezt, akkor a dolgok működni fognak. Egyetértek Orbrist úrral, hogy nagyon fontos a többletet megtartani a költségvetésben. Nagyon nehéz lesz hiszen mindez, hiszen minden tagország eurókért küzd minden évben, a pénzek újrafelosztása véget. Éppen ezért azt gondolom, hogy a legjobb mód, hogy a saját eszközökön keresztül oldjuk ezt meg, így akkor senki nem kell újból szétosztani a, a pénzeket, és ez a pénzösszeg a költségvetésben marad. Nagyon jól elemezték azt, hogy az Európai Unió milyen állapotban van jelenleg, illetve az egész világ, és világos, hogy az összes nehéz pillanat egy időre esik, az összes válsághelyzet, munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége, bevándorlási válság, és mindez ahhoz vezet, hogy az összes eszközt be kell vetnünk annak érdekében, hogy a dolgok elinduljanak. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap és más alapok segíthetek, segíthetik azt, hogy a jó beruházások növekedést eredményezzenek. Nagyon fontos, hogy az adócsalás ellen is küzdjünk, illetve hogy a KKV-kat is segítsük. Ezt azért említem meg, hiszen vannak további eszközök is, amelyek segíthetnek bennünket, és az Európai Központi Bank mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az infláció viszonylag alacsony szinten maradjon. Most arról olvasunk, hogy az Európai Központi Bank egy olyan típusú finanszírozást tervez, amely ahhoz vezet, hogy olyan tevékenységek finanszírozására kerül sor, amelyek például az épületek energia hatékonyságát erősíthetik. Drági úr ezt kétségbe vonta, viszont hozzáfűzte mindehez azt, hogy ő még elemezni fogja a helyzetet, és azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban mi is elgondolkodhatnánk arról, hogy a központi bank pénzeit a legnehezebb helyzetekben úgy használjuk fel, hogy a legfontosabb stratégiákat tudjuk finanszírozni. Minden euróért küzdünk, de úgy tűnik, hogy a, a legfontosabb stratégiák nem kapnak elég finanszírozást, Törökországra és más dolgokra kell a pénz. Az én kérdésem a következő. Azokat az eszközöket, amik az Európai Központi Banktól érkeznek, használjuk arra, hogy a legfontosabb prioritások megmaradhassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lewandowski úr következik. Köszönöm. Én az ITRE-ben szerzek egy véleményt erről, és nagyjából arról van szó, amit Albrecht úr és Albrecht úr és Tomászony is elmondott, tehát nagyon jó a csapatszellem, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a pénzügyi szabályokat a lehető legjobban felülvizsgáljuk. Emlékszem, mikor legutóbb együttműködünk, az nagyon jól sikerült, ez rég volt, Viszont, hogyha az ember az itre ír egy véleményt, akkor az ITRE szempontjaira kell jobban odafigyelni. Az első pont pedig eléggé egyedemes, tehát szeretnénk, hogyha felülvizsgálatra sor kerülne. És nagyon fontom azt is, hogy az, F, hogy az FC-ben megfelelő átláthatóság valósuljon meg. Ez pedig a felülvizsgálat nélkül nem valósulhat meg aztán a Horizon 2020, a Connecting Europe, a COSME, a Galileo, Copernicus, ezek alapvetően jövő orientált programok. Valóban, és a Copernicus már nem igazán életképes, de még egy dolog. Ez pedig a végrehajtás alapú meg, felülvizsgálat, de az a helyzet, hogy olyan annyira késlekedik mindig a végrehajtás, és az ellenőrzés meg annyira korán jön, hogy nem igazán lehet ezt megítélni, ez csak egy enyhe óvatosságra intő észrevétel, de legyünk óvatosak a megvalósítás vagy végrehajtás után szerintem nem lehet felülvizsgálni ezen az alapon, mert minden késlekedik, még nem nagyon látszik semmi. Köszönöm. Guardia Zabal asszony következik. Köszönöm, elnök úr! Úgy szoktam kezdeni a hozzászólásaimat, hogy jelentéstevőknek gratulálok, de, de ezt most komolyan gondolom és hangsúlyozom, hogy hihetetlenül jó munkát végeztek, nagyon okos, nagyon kiegyensúlyozott munkát, hogyha én lennék a bizottság, akkor helyükben fognám ezt a jelentéstevezet, és így, ahogy van, ezt bemutatnám, mint bizottsági javaslat, mert nagyon összefogott, nagyon összeszedett, nagyon jó javaslatok vannak benne, nagyon kiegyensúlyozott. Különböző javaslatok vannak itt, olyanok, dolgok, amikről mindenképpen vitatkozni kell, hogy megváltoztassuk a megváltoztassuk az MFF-et, de arról is írnak, hogy 2020 utántól mit kéne megváltoztatni. Egy dolog aggaszt, ugye bár nagyon érdekes viták vannak itt, ezt mindenképpen le kell folytatni majd ezt a vitát, tehát hogy milyen időtartamra vonatkozik, stb. stb. De jó lenne, hogyha a jelenlegi problémákról ez nem terelné el a figyelmet. Azt hiszem, Obrichtur mondta, hogy ezek nagyon bátor javaslatok. A szükség kell, hogy vezéreljen minket, ez alapján kell megváltoztatni a pénzügyi keretet. És aki nem látja, hogy itt erre nagy szükség van, az nem látja a valóságot sem. Amikor az előző ciklusban ezt a pénzügyi, ezt a több éves tervet elfogadtuk, akkor kihangsúlyoztuk ezt a felülvizsgálati cikket, mert amikor elfogadtuk, már tudtuk, hogy az MFF-fel gondok vannak. Biztosak voltunk benne, hogy a kifizetésekkel gond lesz, de azt is láttuk, hogy az Európai Ifjúsági Garanciára szánt pénz nem elég, ezért emeltük ezt fel. És akkor még nem is sejtettük, hogy milyen menekültügyi válságba futunk bele, hogy az egy a kategóriából kell majd részben a Juncker tervet finanszírozni. Ezt mind nem tudtuk, úgyhogy szerintem elég sok ér van arra, hogy miért kell az egészet felülvizsgálni. Két témát szeretnék kiemelni, az egyik a rugalmasság, azért van erre nagy szükség, mert tudjuk, láttuk, hogy milyen nagy szükség volt arra, hogy legyen rugalmasság. A második dolog pedig egyértelmű, hogy nem eléggé vagyunk rugalmasak, tudván, hogy 2020-ig még milyen kihívásaik lesznek. A másik nagyon fontos dolog pedig az egyszerűsítés. Én mindig beszélek erről, nem tudom, hogy ezt hogy csináljuk, de mindig, amikor egyszerűsíteni akarunk, bonyolítunk. Most pedig jó lenne, hogyha nem bonyolítanánk túl, de az értelmet le, hogy legyenek olyan európai ifjúsági garancia alapjaink, amit nem lehet felhasználni mert annyira bonyolult. Nem lenne jó, hogyha a különböző mezőgazdasági alapokkal ugyanez lenne, vagy a különböző pénzügyi eszközeinket nem lehet alkalmazni, mert annyira bonyolult. Legyen végre lehetőség arra, hogy egyszerűsítünk, mert nagyon bonyolultak szabályunk. Köszönöm. Köszönöm. Moody képviselő következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni az előadónak ezért a nagyon alapos munkáért, már ami az MFF-et illeti, és a jelenlegi helyzetet. Csak ki kell nyitnunk a szemünket, és megnézni, hogy mi történik a menekült válsággal, és láthatjuk, hogy természetesen abszolút szükség van arra, hogy az MFF-et felülvizsgáljuk, már ami ennek a humanitárius válságnak a kibontakozását illeti az Európai Unión belül és kívül. Ez olyas valami, amire sokkal hatékonyabb választ kell adnunk, mint amit eddig sikerült. Egyetértek Lewandowski úr észrevételeivel is, valóban nagyon fontos, hogy védelmezzük az olyan alapokat, mint a Horizont 2020 és a Connecting Europe. Egyszerűen értelmetlen volna egy sikeres beruházástól, a jövőnkbe tett beruházástól elvonni forrásokat, és egy bizonytalan befektetésre fordítani. Ami persze lehet, hogy sikeres lesz, de mégis teljesen más, mint amit ezek az arapok, alapok finanszíroznak. És gondolom senkit nem lep meg. A következő gondolatom, hogy először a meglévő forrásokat kell megvizsgálnunk, hogy ezeket hogyan lehet átcsoportosítani, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Én ott is óvatosságra intenék, hogy 5 plusz 5 éves bontásban vizsgáljuk felül az MFF-et. Én inkább 10 éves programokat látok kibontakozni, ahol félúton van egy felülvizsgálatot, és ha visszatekintünk a Horizon 2020-ra, ott volt egy 7 éves program, ahol a parlament minden alkalommal beleszólást kapott, de itt volt egyfajta stabilitás. És én attól tartok, hogy ez a tíz éves időszak nagyon hosszú, ez bezárhat minket egy-egy ilyen programba, és veszíthetünk a stabilitásból, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy az előadó ragyogó munkát végzett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Zserá Döprének adom meg a szót. Döpré úr, ön következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy először euh, elmondjam, hogy egyet értsek azzal, aki dicsérte ezt a dokumentumot. Én is azok közé tartozom, akik örömmel olvasták, valósággal elcsábított ez a dokumentum, nagyon jó érveket sorakoztat fel, nagyon világosan fogalmaz, és Tomászony önre figyelemmel kell lennünk. Úgy látom, hogy olyan ambíciója van, amiben én osztozom. Ezzel együtt, elnök úr, attól, hogy szükséges egy felülvizsgálat, még nem lesz könnyű. Úgy tűnik, hogy célzottan kell eljárnunk, tehát bizonyos tagállamoknak a költségvetési helyzete nyugtalanita, de bizonyos államoknak a politikai helyzete még rosszabb, vagy legalábbis megvan ennek a kockázata. Viszonylag rövid időn belül bizonyos országokban nyugtalanító fejleményekre kell választani, számítani. Nagyon pontosan előadta az előadó, hogy milyen pontokra kell összpontosítanunk, a migrációs menekültválság, a beruházások, az gyenge szintje, a KKV-k támogatásának alacsony szintje, egy ifjúsági munkanélküliség, mezőgazdasági problémák, illetve egyéb nehézségek, sőt drámának nevezném a kifizetések helyzetét. Úgyhogy teljes mértékben osztozni tudok ebben az elemzésben. És nagyon jó javaslatokat is tartalmaz a szöveg. Vannak helyek, ahol én egy kicsit árnyalnám. Egyértelmű, hogy a menekültválságban a hármas fejezet felhasználása, illetve plafonja nem elégséges bizonyos országokban drámai helyzetet idézett elő a menekült válság, ehhez nagyobb beavatkozásra van szükség, különben humanitárius katasztrófára számíthatunk. Nem tudom, hogy erről a fejezetről miért nem beszélünk, az egyes fejezetről is akár. Az EFSZ-vel kapcsolatosan ez egy kötelezettségvállalás, de hogyha a befektetési terv és a gazdasági terv így elindul, akkor szerintem az első fejezetre is figyelmet kell fordítanunk. Lehet, hogy nem figyeltem eléggé, és megemlítették. Azután ez azért én nagyon fontosnak tartom. Másodszor a kifizetések helyzetével kapcsolatosan követeljük, hogy valódi kifizetési terv legyen, de ezzel már többször foglalkoztunk, de aztán végül is nem született meg a bizottság, amikor eljön hozzánk, akkor mindig azt mondják, hogy legközelebb már nem lesz kifizetési probléma, de aztán látjuk, hogy a lavina egyre növekszik, és ugyanolyan helyzetbe kerülünk, mint korábban. A helyzet javítását célzó intézkedések a 2013-as intézményközi megállapodás folyamánya. Tehát ennek a felülvizsgálatára is szükség lesz. Egyetértünk a speciális eszközök plafon értékének meghatározásával, és a parlament esetében egyébként nekem vannak további ötleteim a megerősítéssel kapcsolatosan, például az a rugalmassági eszköz forrásainak előteremtésével kapcsolatosan, majd erről később egyeztetünk. Ennek a tárgyalásnak a perspektívájában úgy gondolom, hogy még két dolgunk maradt. Az első, az illetékes szakbizottsággal közösen értékelést kell végezni, a lehető legpontosabb értékelést a kiegészítő igényekkel kapcsolatosan a több éves keret végéig, mostantól kezdve. Egy tárgyalásban jó tudni, hogy honnan indulunk ki, és milyen forrásokra van még szükség, ezt legalábbis értékelni kellene. És van egy stratégiai választás előttünk a követeléseinknek a mixével kapcsolatosan. Hogyha növelni akarjuk a plafonokat, ez is egy lehetőség, vagy a rugalmassági eszközön dolgozunk többet, és könnyítjük a felhasználási feltételeket, de lehet, hogy ha így döntünk, akkor a tanácson belül a többség másként alakul, mint most a jövőbeli tárgyalások keretében ezeket a döntéseket meg kell hoznunk, stratégiai tervet kell alkotnunk, nem kell ezt feltétlenül leírni, csak hogy magunk között tudjuk, hogy miből indulunk ki a tárgyalások során, hogy erős legyen a tárgyalási álláspontunk. Minden esetre ez a dokumentum lenyűgöző, Látszik, hogy két fejben több van, mint egyben, és ráadásul két jó fejben jó sok minden van. Köszönöm szépen, kiváló munka, és ráadásul kölcsönösen megtermékenyítették egymást. Merci bien, président. Köszönöm szépen. Nem akarom elismételni mindazt, amit, eh, ami elhangzott, és amivel egyetértek, sok mindennel egyetértek, és a sok dicsérettel is, ami megérdemel dicséret volt. Szeretnék valamit inkább hozzátenni, vagy árnyalni egy-két kérdés. Olyan jó ez az eh, jelentés, hogy ezt még tovább lehet javítani. Megérdemli a konkretizálást, az ambíció konkretizálását és az árnyalást talán érdemes eh, a kiindulási ponttal kezdeni. Nem voltam itt az ülés elején, de Szerencsére ez dokumentálásra került. A 2013-20-as pénzügyi keretről beszélünk, ugye? A zöldek, akik itt én képviselek, olyan okból ellenezték ezt, amelyek már itt is elhangzottak. Nagyon merev volt, nagyon alacsony volt az összege, és választások utáni értékelés nem tett lehetővé. és a saját források reformját többen is sürgettük, ezt pedig nem vette figyelembe a tervezet, ebből indultunk ki. Erről nem szabad megfeledkezni. És most megvannak a feltételei annak, hogy elkezdjünk közös munkát folytatni, az a politikai mozgásterünk ezt megengedi. És persze most is dolgoznunk kell, de azzal az ambícióval, hogy a megállapodásnak részesei legyünk, legalább most. Ebből az értelemben fogok módosítókat benyújtani, javító és konkretizáló szándékkal. Egyetértek azzal, hogy valódi felülvizsgálatra van szükség. Két konkrét kérdésem a következő kritériumokkal kapcsolatosan. Az egyik a kvantitatív, másik pedig inkább kvantitatív jellegű. Az jelentés a szükséges emelkedéssel kapcsolatos felülvizsgálatról beszél, de konkrét konkrét számok nélkül, vagy kvantitatív kritériumok, szemszerű kritériumok említése nélkül, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek kifejeznék ezt az ambíciót. Ezt azért lehetne konkretizálni, hogy milyen mértékű valós revízióra van mozgástér. Úgy gondolom, hogy a mozgástér megvan, tehát egyértelmű a felfelé vagy lefelé a mozgástér 29%-ot említettek a GNI-vel kapcsolatosan, és aztán ott van az a határ, amiről a bizottság, az Európai Bizottság beszél a 2013-as költségvetésben 85 millió, milliárd euróról volt szó, amelyet hozzáadtak a bizottság eredeti javaslatához, Ennyit a mennyiségi szempontokról, a minőségi szempontokban pedig úgy gondolom, hogy fel kell készülnünk arra, hogy pozitív nyomást fognak ránk gyakorolni, és ez szükséges is, a szakbizottságok, az ITRE, a KURT, a REGI, és ezt is be kell építenünk a munkánkba, erre számítanunk kell, hogy ne kelljen védekeznünk ezekkel a szakbizottságokkal szemben. Ez egy teljesen legitim követelés, amivel szembesülnünk kell majd. Ami a kritériumokat illeti, a felülvizsgálatnak az Európai 2020-as stratégiával összhangban kell lennie, és ezt világosan ki kell mondani, nem csak egy költői távoli hivatkozással, hanem ez egy kötelezettségvállalás, amelyet az Európai parlament költségvetési szakbizottságának ki kell konkrétan jelenteni. A 2014-es jelentésben is szerepelt, hogy az európai költségvetés szempontjából nem volt elég koherencia, és az európai 2020-as stratégiával nem volt kellőképpen összhangban. Másodszor, másik fontos kritérium, amit tovább kell konkretizálni, hogy az internalizációt tovább kell folytatni konkrét területeken, ezeket meg kell határozni. Ez nem csak egy vita kell, hogy legyen, hanem egy lehetőség, egy szükségesség a konkretizálásra, hogy a közös célkitűzésekben hogy lehet növekvést elérni illetve a fejlesztési politikának a követ, kötelezettségvállalására is ugyanez igaz, hogy a 2030-as évre vállalt százalékot teljesíteni tudjuk. Aztán vannak új prioritások. Nem sokára befejezem, elnök úr, két másodpercet kérek még. Ami az iparpolitikát illeti valódi iparpolitikára van szüksége Európának, ez még nem áll rendelkezésre, és ez csatlakozik az európai költségvetéshez. Nagyon fontos, hogy erről is tudjunk vitát indítani, hogy mondjuk hozzunk létre egy új forrás vagy alapot erre, a jogi alapokat tekintsük át, az energiai átállás, energetikai átállásról, az energiahiányjal kapcsolatosan, a COP21 céljait is meg kell említeni. De nem értünk azzal a kritériummal egyet, amelyet az elnök úr kifejtett, hogy a kohéziós alapok politikájában olyan kritériumokat említsenek, mint például az EPSZI kritériumokban, amely megköti a költségvetést a kohéziós politikát e- ezzel együtt meg kell reformálni, hogy a COP21 és az Európa 2020 programokkal összhangban legyen. Aztán az MFF 2020 utáni időszakára nézve Nem tudom, hogy a saját, erő, saját forrásoknak a határairól már most beszélhetünk-e, de azt gondolom, hogy nem szabad tabukat megtartani ebben a vitában. Másodszor pedig természetesen a saját források rendszerének reformja a szerződések szellemében kell, hogy történjen, és azt is meg kell követelni, hogy a magas szintű csoport jelentése ne csak azt tartalmazza, amit a bizottság egyébként is javasolt már, az szénadót, vagy egyéb ötleteket, hanem valódi elképzeléseket tartalmazott. És végül ki kell mondani, hogy a következő MFF-nek Hogy eh, az adóügyi határozatokat, bírósági határozatokat is figyelembe vegyék, de úgy gondolom, hogy ez eh, nem csak, hogy idejét múlt, hanem eh, még csak nem is méltányos megközelítés. Acabo aquí, presidente. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennyi. Jó, akkor most Szené úrnak adom meg a szót. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek. A jelentésük nagyon jó kiindulási alap ehhez a rendkívül fontos vitához. Részben osztani tudom azt, amit a kollégáim az előzőekben elmondtak, a premisszákra vonatkozóan. Nagyon fontos az, hogy a tövős pénzügyi keretet felülvizsgáljuk. Az Európai Unión belül nagyon gyorsan változnak a dolgok, a kihívások, a helyzet. Azt szoktam hallani, hogy amikor egy problémáról beszélünk, akkor rögtön utalunk a költségvetésre is, hogy ennyit. Mint hogyha oldalba bögnösnénk a költségvetést, hogy kéne, kéne a költségvetésből néhány euró erre a problémára. A tagállami költségvetések most nagyon nagy feszültségnek vannak kitéve, ezért, ezért nagyon nehéz tőlük plusz kiegészítést kérni. Kelvinyó asszonynal az imént arról beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy a felhasznált összegeket jól használjuk-e, avagy, hogy az jelente hozzáadott értéket, hogy közösségi szinten használunk bizonyos összegeket. Nos, ha az MFF-et felül akarjuk vizsgálni, akkor fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a költségvetésünk, az EU-s költségvetése megfelelő eszköze ahhoz, hogy például a, a migránsválságot, vagy a, foglalkoztatási válságot, vagy egyéb válságokat fék, megfékezünk, vagy a terrorizmus okozta válságot. Nos, ilyen szempontból az MFF felülvizsgálata kiváló alkalom arra, hogy realistán foglalkozzunk el ezzel a kérdéssel, tehát nézzük a célkitűzéseinket, ne pedig az eszközeinket. Talán képviselőként mi most egy kicsit túl sokat kérünk ezzel. Én tehát abból indulnék ki, hogy felteszem a kérdést, hogy egy EU-s költségvetés, tehát egy rugalmasabb, viszont vékonyabb költségvetés, szerényebb költségvetés nem lenne alkalmasabb a hónapról hónapra, évről évre felmerülő újabb és újabb válságok kezelésére nem lenne alkalmasabb ez. Szerintem ez európai szinten jobban, ez így európai szinten jobban tudunk reagálni egyes válságokra. Aztán van egy másik fontos dolog, amit a kollégák mondtak, a kifizetések problémája. Ez nyilván kötődik az uniós költségvetéshez. Tehát a kérdés az, hogy folytatjuk -e ezt az eddigi stratégiánkat, amikor is eltérés van a kifizetések szintje, illetve a felelősség, illetve a kötelezettségvállalás között. Ezzel nyilván nem segítünk. Szerintem racionalizálni kell a forrásokat. Sok oka is van ennek, sokféleképpen meg lehet ezt indokolni. Kevés, de konkrét és elérhető célkitűzésre kell koncentrálni, és szerintem ezzel a polgárok számára is pozitív eszközként adhatjuk el az EU-s költségvetést. Egy olyan témával zárnék, amiről szerintem ami szerintem a végső, az utolsó részbe illik, amikor is a kitekintés, a kitekintésről írnak a jelentéstevők a jövőbeli MFF-ről, és ez kapcsolódik ahhoz, ami amiről itt gondolkodunk, tehát, hogy az euró övezeten belül lenne, legyen-e valamiféle adó beszedési kompetencia, ezt is fel kell tenni ezt a kérdést, és várom az együttes munkát, remélem meg lesznek majd a konkrét javaslatok. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kolmel úr. Herr Vorsitzender, äh, nachdem schon so viel... Köszönöm szépen. Olyan sokan dicsérték a két jelentéstevőt, hogy már nem nagyon tudok semmi eredetit mondani, úgyhogy ugyanazt kell mondjam, amit a többiek mondtak. Kiváló a munka, amit a kollégák elvégeztek, és engem is elbűvölt bűvölt ez a jelentés tervezet, de néhány dolgot engedjék meg, hogy kiemeljek. Hm? Nagyon fontos, hogy először is visszatekintsünk mindarra, ami megvalósult eddig az MFF-ből, azért, hogy ezek alapján tudjuk a felülvizsgálatot elvégezni. Tehát nagyon fontos, mindezt megnézzük, mindannyian megállapítottuk azt, hogy a rugalmassági eszközeinket teljes mértékben kihasználtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy eddigi tervezéseink a gyakorlatban nem váltak be megfelelően, amúgy nem kellett volna, nem lett volna szükség arra, hogy a rugalmasági eszközt így kiaknázzuk. Tehát el kell gondolkodnunk még egyszer, hogyha új feladatok mutatkoznak meg, akkor vagy új eszközökre van szükség ezekhez, vagy pedig új kiadásbeli prioritásokat kell rögzíteni ha ez nem működik, akkor megint ugyanaz a probléma fog megmutatkozni, azaz nem fogjuk tudni a számlánkat kifizetni. Mert ha most gondolkodunk az új eszközök, az új prioritások témájáról, akkor természetesen a könnyebb út az új eszközök, ha ezt választjuk, és akkor ezzel kipipálhatunk minden, de kedves kollégák, én azt gondolom, hogyha megnézzük az EU-ban a jelenlegi helyzetet, akkor ez egy tévút volna. Példaként engedjék meg, hogy megemlítsem. A következő néhány hét múlva meg fogjuk élni azt, hogy Nagy-Britanniában szavazás lesz arról, hogy benne akarnak-e maradni az EU-ból, vagy ki akarnak-e lépni. A hétvégén Ausztriában az FPÖ párt politikai győzelemre tetszett, és nagyon sok EU-s tagországban látjuk azt, hogy olyan pártok, amelyek uh, olyan szólamokkal állnak elő, hogy a kevesebb EU jobb, és olyanokat is mondanak, hogy nincs is szükség az eu egyáltalán, ők szeretnek politikai sikert. Tehát ha itt most több eszközről beszélünk, és azt mondjuk, hogy minden megoldódik, hogyha több pénzt költünk el, és ezt a pénzt a tagországoktól kérjük, akkor ez vagy új adósságot jelent, vagy azt jelenti, hogy a polgároktól több adót kell beszednünk a tagországoknak, és ez nem vezetett célra. Éppen ezért azt gondolom, hogy realistáknak kell maradnunk, és ehhez ragaszkodnunk kell. Éppen ezért azt gondolom, hogy ne legyenek több bevételek, ne legyenek több, ne legyen nagyobb a sejtbevételek aránya, ez ugyanis nem fogja az EU-t megerősíteni, egyesíteni, hanem pont, hogy fordítva meg fogja osztani az EU-t. És nagyon sok olyan dolog van, amit jónak találok ebben a jelentésben, nagyon jónak találok, például azt, hogy mérlegelik a jelentéstökök azt, hogy 5 éves legyen a több éves pénzügyi keret, és végezetül pedig azt gondolom, hogy általános vitát is mi hamarabb folytatnunk el majd ezekről a témákról. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gressle azt kap most szól. Köszönöm szépen. Én is nagyon jónak találom a jelentést, eltekintve attól, hogy minden olyan dolgot felsorol a jelentés, amit már tudunk, illetve a problémánkat is megnevezi. Azt gondolom, nem, nem lehet úgymond a gazda nélkül kiállítani a számlát, és a tagországok a gazdák úgymond. Mi a két legfontosabb dolog, erről kell elgondolkodnunk, és ezek mellett kell kiállnunk. Hát tisztességes az, hogyha megnézzük a legfontosabb pontokat, hiszen ez nem visz tovább minket, és ezt mindannyian tudjuk, főleg azok, akik már régóta dolgoznak a házban. Tehát a pénz, ahon, a, ahonnét ez származhat a struktúrás alapoktól, nagyon fontos megjegyezni azt, hogy azok az országok, akiknek nagy struktúrális alábeli portfóliójuk van, rugalmasokat kell tanúsítsanak, hiszen csak innét jöhet a pénz, amúgy nem fog véget érni ez az ördögi, ördögi kör, a friss pénz teremtését illetően, tehát én ebből kitörnék, ha nem, akkor ezt a vitát újból és újból leszünk lefolytatni. Köszönöm. Rendben, mondja az elnök. Még sokan kértek szót. Elnézést. Igen, elnök úr. Gratulálni szeretnék ehhez a kiegyensúlyozott munkához, és el szeretném mondani azt, hogy az MFF áttekintés a politikai szükségesség, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor sokkal kevesebben fognak szavazni a következő alkalommal az EU-s választásokon. De a választóknak látniuk kell azt, hogy az Európai Unió milyen hatást fejt ki, mi a hatása ez az ő mindennapjaikra nézve. Gyakran úgy gondolják, hogy érdemesebb kilépni az EU-ból, hiszen nem látják saját életükre ennek gyakorolt konkrét hatásait és legyünk nagyon óvatosak politikai szempontból az extrém eh, pártokat illetően, radikális pártokat illetően. Sok Európa sok pénzbe kerül, és elhangzott. Elhangzott az is, hogy eh, az Európai eh, Unió mindent meg tud oldani. Nagyon sokat beszéltünk az átcsoportosításról, de azt gondolom, hogy nagyon nagy a késlekedés. Sokat beszéltünk a KKV-kről, a környezetvédelemről, a fiatalok munkahely, munkanélküliségéről. Tehát a végkövetkeztetés az, hogy át kell tekinteni az MFF-et, viszont azt is meg kell állapítanunk, hogy elégtelen a költségvetés alapjában véve, nincs elég eszköz benne. Nagyon fontos pontokat említ meg a jelentés, ami a kifizetéseket illeti, nagyon fontos éves szinten gondolkodni, ami pedig egyre inkább aggaszt bennünket, az az, hogy ne externalizáljuk ezt a költségvetést. Tehát, ha nem tudjuk, mit teszünk, akkor úgymond externalizáljuk az EU-s költségvetést, Hát nagyon sok munkát kell végeznünk még a saját források témájában is, de fontos, hogy ezt megoldjuk. A fontos, hogy a bizottság is elmondja, mit gondol, és nagyon fontos a pénzügyi csalások ellen is küzdeni. Manka képviselő kétért monetáris kérdésekre, tehát nem csak költségetesi témákat élintünk, és Drági úr helikopteréről is beszéltünk, úgymond. Nagyon gyakran használják úgymond a, a helikopter módszert. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha Drági úr eljönne a szakbizottságunkba, és elmagyarázná ezt, hogy miért volt erre szükség. Hát itt van gondolkodni valunk, fontos megszorítani a költségvetést, de monetáris szempontból is látnunk el a dolgokat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 a bizottság kérdéseket kapott, hiszen egy tervezetet tette elénk, ez a feladata. Tudhatnánk-e a határidőkről egy kicsit többet? Ki szeretne a bizottság nevében szólni? Igazgató úr, tessék parancsolni. Mikrofont legyen szíves bekapcsolni. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Előadók, kedves képviselők. A bizottság áttekintette a tervezetet nagy érdeklődéssel. Jelen pillanatban csak annyit mondhatok, hogy a bizottság még mindig a felülvizsgálat szakaszában jár, programonként végezzük ezt a felülvizsgálatot, Egyelőre döntés még nem született sem az ütemezéssel, sem pedig a tartalommal kapcsolatosan, már ami a felülvizsgálat eredményeit illeti, illetve a lehetséges javaslatokat. Értem, hogy az alelnök egy időpontot kért a szakbizottsággal, hogy konkretizáljuk a jelentést és majd a későbbiekben pontosabb politikai választ is tudunk adni. Köszönöm. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. Köszönöm szépen ezt a pontosítást. rassuré. Akkor most nem nagyon nyugtatott meg minket, de minden esetre a bizottság úgy látszik nem tud minket jobban megnyugtatni, vagy nem tud június 13 előtt több pontos információt megosztani velünk. Toma és Olbrist kollégák valószínűleg nagyon jól szórakoztak, hiszen sokan dicsőítették a munkájukat egyhangulag, mindenki nagyon elégedett volt, lehetővé kell tenni azt, ami kívánatos, hogy így mondjam. Nézzük meg, hogy mi az, ami kívánatos, és mi az, ami lehetséges. A politikának a művészete pont az, hogy a kívánatosat lehetővé tegyük, és most pont arról beszéltek az előadóink, hogy ami lehetséges, az talán kívánatos, és Tomás. Euh, Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Teljes szívemből szeretném megköszönni ezt a sok támogató szót. Köszönet a Költségvetési Bizottság titkárságának és a különböző tanácsadóknak. Ők is sokat segítettek nekünk. Röviden reagálnék arra, amit a kollégák elmondtak. A vita csak nyilván most kezdődött, és jónak tartom, hogy ilyen élénk, de hosszú vita alakult ki. Elnök úr, éppen ezért döntöttünk arról, hogy ezt a saját kezdeményezési jelentést már jó időben elkezdjük. Leszögezném. Remélem, hogy a szövegben eléggé világosan tudtunk fogalmazni. Ez volt a célunk. Fernandes úr, az időtartam kérdése. Az a célunk, hogy összeegyeztessünk két dolgot. Egy, azt a politikai elvárást, hogy a bizottság és a parlament öt éves mandátumát, illetve kettő, hogy az egyetemek, kutatók, vállalkozók szempontjait is figyelembe vegyük, vagy az önkormányzatok esetében is nagyon fontos ez az előreláthatóság, ezért ilyen vegyes a mi javaslatunk, az 5 plusz 5-ös, valójában itt 10 évről van szó, félidős felülvizsgálattal, ez Moody asszony kérdésére válasz. A kohéziós politika, meg a többi is mindenképpen hosszú távú szakpolitika, éppen ezért gondoltuk úgy, hogy ez jó megoldás, ez a vegyes megoldás, szerintem minden problémára, ezzel kapcsolatos problémára megadja a választ. Döpré úr egy kicsit más mondott, az egy bére utalunk, nem az egy ára, de a tartalomra utalunk a 29-esben is, megvárjuk majd az ön módosítását, a Horizont 2020-ra és a collecting Connecting Europe Facility-re utalunk, illetve a plafonok és a rugalmasság kérdését többen is felvetették, Nagyon sokat beszéltünk már erről a témáról a kollégával, és több gond van itt. Pontosan ezért hogy nagyon fontos, hogy mindenkinek a szempontjait figyelembe vegyük. A rugalmasság nagyon fontos, az biztos, de ez bizonyos kockázattal is jár. Erre utat Fernandes úr. A Juncker terv esetében nagyon fontos volt a rugalmasság, de bizonyos programokat le kellett, vagy le kellett szűkíteni, pedig nem kellett volna egyébként. Tehát egy több éves pénzügyi keretről van szó, ezért fontos az, hogy tudjunk alkalmazkodni az eseményekhez, de a hármas és a négyes fejezet esetében, és amit a kolléga mondott, és Kölmen úr, a prioritások szempontjából, hát ezeket a prioritásokat mindenki elismeri. Nos, a beruházások mindenki számára prioritást jelentenek, a ifjúsági munkanélküliség elleni harc szintén, a migránsok kérdése szintén prioritás, a szomszédos és külső országoknak való segítségnyújtás szintén prioritás, tehát legalább ezen fejezetek esetében nyilvánvaló, hogy nem csak nem csak a helyzet változásából következően van szükség rugalmasságra, hanem a stabil helyzet is azt bizonyítja, hogy nagy szükség van a rugalmasságra ezzel válaszolnék Döbré úrra, úrnak. A természetéből adódóan ezekről a kérdésekről fogunk beszélni, és szerintem elég fontos és jó vita lesz ez majd. Válaszolnék még a politikai felvetése is jól használjuk-e az európai költségvetést, ez a megfelelő eszköz? Sajnos az ilyen kérdésekre Olbricht úr, elnézést, nem akarom az ő mondadóját elmondani, de az európaiak azt gondolják, hogy az európai költségvetés hatékonyabb, mondjuk például a migránsok kérdésben, vagy biztonsági kérdésekben, mint egy tagállami költségvetés. Az Európa ellenesek meg éppen az ellenkezőt gondolják, hogy a tagállami költségvetés sokkal hatékonyabb a határokon. Ez a megosztottság megmaradt közöttünk, de ön ugyan nem túl Európa barát Zanni úr, de bizonyára elismeri, hogy van egy-két olyan tagállam, ahova koncentráltan, megér, koncentráltan érkeznek a migránsok. Nyilván nem csak ezeknek az országoknak a tagállami költségvetéséből kell ezt a problémát megoldani és finanszírozni. Ezek az EU ez az, ezek az országok az EU, e bejáratát jelentik, de nagyon fontos az, hogy szolidárisak legyünk, és a migráns kérdésben mindenki segítsen. Tehát az ember annak a fényében látja a költségvetési dolgokat is, hogy mit gondol az Európai Unióról. Még egy utolsó dolog, elnök úr. Zani úr beszélt erről, és mi is megvitattuk ezt Albrecht úrral. Nem fogunk utalni az euróvezet kérdésére, témájára. Tehát például az eurozóna adóbeszedési mandátumáról, vagy hatásköréről, azért sem akarunk erről beszélni, mert jelenleg folyik erről egy jelentés készítése. Arra jutottunk tehát, hogy kizárólag az MFF felülvizsgálatáról lesz szó, ez a címe jelentésnek, ragaszkodunk ehhez. Ez az áterv. Hogyha az áterv megbukik, és nem tudjuk összeegyeztetni a lehetségest a szükségessel, akkor Nyilvánvalóan előveszük majd a B tervet az eurozónával, de hát ez más lapra tartozik. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, miután a migráns kérdésről is beszéltünk, hadd mondjam el ezt, azt, hogy lesz majd egy nagyon fontos meghallgatásunk június 15-én, együttesen a Libé és Afetes kollégákkal. Tomás, hogy ez megfelel az ön kérdésének. Ami pedig az EU költségvetést illeti, holnap reggel 9-kor lesz egy joint committee ülésünk, azt fogjuk megvitatni, hogy milyen is kell, hogy legyen egy Európai Uniós költségvetés. Aztán lengyelül kéne beszélnem, mert a portugál kollégáim például portugálul beszéltek. Szép nyelv, igen. Igen, próbálkozom akkor. Kilka spraw bardzo charakterystycznych. Pierwsze, Komisja Europejska. Köszönöm. Tehát az Európai Bizottság továbbra is ugyanazon az állásponton van, de nem mond semmit. A bizottság ebben a témában, tehát nem mond semmit, várják a nagy-britanniai népszavazás eredményét, és valószínűleg a népszavazás után lesz az első, addigra várhatjuk az, el, az első bizottsági reakciót. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem dolgoznak semmin, de politikai jellegű nyilatkozatot valószínűleg csak eh, a népszavazás után várhatunk. De én más kérdést tettem fel a bizottságnak. Nem az volt a kérdés, hogy mit, gondolnak a, mit gondolnak a felülvizsgálatról, hanem mit gondolnak a mi javaslatunkról. De a bizottság így se szeretne állást foglalni mert várják, hogy vajon mi lesz a népszavazás eredménye Nagy-Britanniában. Ez az első dolog. Második dolog, köszönöm a sok dicsérő szót, az nem lenne jó, ha mindenki egyet értene, mert az azt jelenteni, hogy annyira általános ez a jelentés, hogy mindenkit egyetértésre késztet. Úgy értelmezzük ezeket a dicséreteket, hogy elvégeztük a munkánkat, legalábbis eddig, de a jelentésen belül majd állásfoglalást is, állásfoglalást is fognak tapasztalni. Kölmer úr, Kölmer úr, önnel a költségvetési megközelítésről sokat vitatkoztam, vitatkoztam már. Zanni úr és Kölmer úr el, eltérő módon vélekednek a költségvetésről, de nagyon látható módon történik mindez köszönöm, hogy ennyire őszintén nyilván, nyilvánultak meg. János Lewandowski egy nagyon fontos témára utalt. Vajon miért is van szükség a költségvetés felülvizsgálatára, mielőtt a programozási ciklus első részének felé, feléhez elérnénk. Normális esetben 2016 fele után első fél éve után kell erre sort keríteni kell. Nos, mi arra kérjük, sőt arra könyv, azt próbáljuk elérni, a, hogy a bizottság 2016 végéig előálljon egy dokumentummal. Ez még a programozási időszak, időszak fele előtt van. Ebben a folyamatban fontosnak tartjuk azt, hogy a felővizsgálatot még a félidő előtt megtartsuk, de így tört. Így van kitalálva eleve az e- a több éves pénzügyi keret, hogy időközben lehessen módosítani. Beszéltünk az egyszerűsítésről. Fölhívnám a figyelmet valamire. Vannak olyan eszközök, amiket egyébként mi fogadtunk el, amelyek külön szakpolitikákról ról szól, ezek delegált aktusok, vannak ebből olyan delegált aktusok, amiket még csak, még csak még most jelennek meg. Nagyon-nagyon le vagyunk maradva, és már az MFF harmadik événél tartunk, a delegált aktusok pedig két-három hónappal ezelőtt érkeztek meg. Kérdés, hogy aki ezzel foglalkozik egyáltalán, hogyan tudja végrehajtani a programokat, ha még nincsenek meg az elengedhetetlen dokumentumok sem. Ez elfogadhatatlan. Mi pedig itt egyszerűsítésről beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy hogy az MFF-et lebutítjuk, nem, meg kell vizsgálni azt, hogy hol késlekedünk, miért. Annyira bonyolultak, annyira bonyolult az eljárásrend, hogy magunk sem jutunk elébb, előbbre, csapdába estünk a saját csapdánkba. Egy kérdésem lenne, ezzel válaszolnék Maragall úrnak, hogy miért nincsenek konkrét összegeink a javaslatban. Mi úgy véljük, hogy most kezdődik még csak a vita ezzel kapcsolatban, tehát ebben a fázisban még számadatokat nem szerepeltetünk. Egyébként pedig ez a bizottság feladata, a bizottság rendelkezik az összes becsléssel, a különböző összegekről. Hogyha ezt megelőznénk, ha ennek előbb mennénk, elébe mennénk, akkor azt mondaná a bizottság, hogy nem értünk a dolgunkhoz. COP21. Információnk alapján erről nincsen globális költségbecslés. Jelenleg még csak az aláírás folyik a különböző politikai folyamatok, tehát konkrétumok itt nincsenek. Köszönöm. Merci, Monsieur Olbrich. Donc nous a... Köszönöm szépen. Ezzel a mostani vitát lezárom. Nagyon-nagyon gazdag vitát folytattunk. Én elleneztem azt, hogy a bizottság nem nyilatkozott június végéig. Tomá asszony és Albrecht úr, illetve mi is hát nem vádolhatnak bennünket azzal, hogy a bizottsághoz ne intéztünk volna kérdést és várjuk a válaszukat, illetve a javaslatukat. Tehát ezzel minden feltétel adott. Köszönöm a munkát, és gratulálunk. Jöttem ma ki, asszonyt kérjük meg arra, hogy mutassa be a globalizációs alappal kapcsolatos jelentését. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor finnül fogok szólni. Franciaország támogatást szeretne kérni az európai globalizációs alapból. A Mori Global SAS nevű cégnek nagyon sok embert kellett elbocsátaniuk. Ezt a pályázatot az elmúlt év novemberében nyújtotta be Franciaország, és 2000 potenciális kedvezményezettje lehet így ennek a támogatásnak. Egész Franciaországban érintettek munkavállalóik. 8,5 millió euróról van szó, és az európai globalizációs alapból 5 millió euró kerül kifizetése, az intézkedések már megfogalmazásra kerültek az elbocsátandó munkavállalók újra foglalkoztatása érdekében. 2013-ban Franciaország már használta az globalizációs kiigazító alapot, Annak idején ez még EGF alap néven futott. A Móri nevű cégben 4000 ember érintett, a Mori Global nevű cég megpróbál 2310 eh, embernek újból munkát találni, és erre szeretnék a támogatást felhasználni. A pénzügyi válság érintette ezt a céget, az importáru cikkeket, az Európán szállít, Európában szállító teherautókat, 13%-kal növekedett a szállító járművek száma. Azt gondolom, hogy a bizottság már sokkal hamarabb léphetett volna, és ez a támogatás hatékonyságát is erősíthette volna. Az új foglalkoztatás, az újrafoglalkoztatási intézkedések ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítják majd, mint amelyek finanszírozására az előző intézkedések értelmében is sor került. A bizottság szerint ez a pályázat megfelel az összes kihívási, kírási feltételnek, várjuk a módosító indítványaikat. határidő május, de gondolom, hogy sokkal-sokkal jobban ismerik ezt a francia esetet, mint én magam. Köszönöm, köszönöm szépen a jelentést, ami a szállítás kérdését illeti, ez egy nagyon nehéz helyzet. Európában nem ismerik fel a nemzeti jogalkotások szerepét, ezek más és más képet mutatnak országonként, illetve delokalizációs problémák is felmerülnek a nagy cégeknél, amelyek a szállítási székelyüket máshova helyezik át, például Bulgáriába vagy Romániába. Ön várja a kollégák reakcióját. Először Donanno úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezt az anyagot jól ismerem, hiszen jelentéstevő voltam ennek a témának. A Mori Global, a Mori Dükró céget követte, nem tudta teljesíteni céljait. A teljes ágazat úgymond eh, leáldozóban van. Európai eh, szinten is csökken a tevékenység, és minden egyes országban más a szociális jogalkotás, a konkurenciával kapcsolatban is, és mindez megakadályozza például a francia eh, szállítókat abban, hogy tovább létezzenek. Én az Agriban jártam az imént, és beszéltünk a igazságos mezőgazdaságról, és bizonyos országban négyszer annyit keresnek a mezőgazdasági munkások, mint másút. Tehát ez a helyzet nem tartható fenn, tehát nagyon fontos a munkát folytatni. Tudom, hogy a tanács nem régiben beszélt ezekről a kérdésekről, de nem sikerült jelentős mértékben tovább lépni. Hát a tanácsot úgymond további nyomás alá kell helyezni, és a bizottságnak dolgozni kell ezen a télen. A Mori Globál nyilván szenvedett a globalizáció hatásai miatt, viszont amiatt is, hogy fiskális és szociális szempontból európai szinten hiányos a jogalkotásbeli harmonizáció. Tudjuk sajnos, hogy mi fog történni. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió segítse a KKV-kat abban, hogy az innovációt folytathassák. Ez egy nagyon fontos kérdés. Hát eh, nyilván segítsége van szüksége a Mori Globálnak, viszont azon is dolgozni kell, hogy előre belássuk ezeket az szintű fejleményeket. És nem lehet ugyanúgy termékeket gyártani, mint 50 évvel ezelőtt, és ugyanazt a fejlődési vonalat folytatni, mint 50 évvel ezelőtt. Van-e további megjegyzés? Én is szeretnék eh, tenni egy megjegyzést, ami a közötti szállítást életét nem beszélhetünk eh, globalizációs eh, kiigazításról, hanem Európán belüli kiigazításról van szó. Tehát lehet, hogy egy ilyen szemantikai tartalmú módosítást is be kell majd nyújtani. Tehát itt egy Európa Unión belül intern problémáról van szó és szükség van a korrigálásod Európán belül, és nem a globalizáció hatásai miatt. Jelentéstevőt kérem, hogy zárja le ezt a pontot. Mindent elmondott a jelentéstevő, nem szeretne mást hozzáfűzni. A módosítókat május 10-én 12 óráig kell benyújtani, és Május 23-án szavazunk a, a szakbizottságban, és május 25-én a plenárison taglaljuk a témát. Holmájer asszonyhoz fordulok. Holmájer asszony továbbra is szeretné, ha szavaznánk, illetve van-e kiegészíteni valója. Kedves elnök úr, az elmúlt napokban, miután eh, pont volt három napon, napom, 200 eh, oldalt tanulmányoztam, ez itt van most nálam, és őszintén ezt szeretném mondani azt, és a bizottságnak is elmondtam az imént, Kérném a szakbizottságot, hogy hosszabbítsa meg a határidőt május 23-áig, azért, hogy át tudjuk dolgozni a témát, hiszen még hiányoznak információk, és elmondta a bizottságnak is azt, hogy a Lekörli Merodi épületeknél a szemvevőszék részéről volt egy utasítás, hogy vegyünk fel egy harmadik épületet is, tegyünk erről is, nincsenek magyarázata. Nincs annak magyarázat, hogy miért nem vették be ezt a harmadik épületet. 8%-os a mars. Ez egy ilyen eh, szerződésben nagyon furcsa. Az áfát sem értem egy ilyen típusú szerződésnél, tehát csak három napunk volt arra, hogy elolvassuk ezt az anyagot. Éppen ezért kérem a szakbizottságot, hogy hadd tehessek eh, majd fel még kérdéseket, és a szocialista frakció kollégái sem tudták még áttanulmányozni a dossziét, Gerard Döpré kolléga sem. Éppen ezért kértem a bizottságot, hogy döntsünk ma a két hetes eh, határidő hosszabbításról. Köszönöm. Második megjegyzésem. Második anyaghoz itt több időnk van. Harmadik építési szakasz a közös kutatási központnál Kászlóban, Kászlóiban. Hat évre tervezték ezt. Itt biztonság beli kérdésekről is szó van az atomerőműveknél. 80%-ban a kutatási munkát ebben a Kászlói központban végzik, atomális kutatással kapcsolatos munkát. Éppen ezért a laborok itt nagyon-nagyon elavultak, fontos, hogy modernizáljuk őket. A jelenlegi atomális kutatásokhoz erre szükség van ha leáll a rendszer, bombatámadás ér, ér és a többi négy laboratóriumra oszlik szét a munka, ezeket is moderni, modernizálni kell. Költségvetési szempontból ennek nincsenek következményei, hiszen saját költségvetési eszközökből finanszírozzák a közös kutatóközpontot, a tagországok finanszírozzák mindezt, tehát így május 23-án erről még beszélhetünk, de jól kidolgozott a téma, tehát a határidő a 23-a rendben van. És hogyha a kontingenciát alkalmazni kell, akkor ezt majd még belekalkulálhatjuk, és ők erről be fognak számolni, de az utolsó szakaszt, építési szakaszt, modernizási szakaszt is úgy el tudják végezni, hogy ehhez nincsen több szükség több pénzre sem, és több időre sem. Köszönöm szépen Holmájer asszonynak a tájékoztatást. Nagyon szorgalmasan dolgozott, és részletesen beszámolt nekünk erről a projektről a Merodi Black Tower épületről, tehát 15 napot meg tudunk szavazni, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki megismerkedhessen a tartalommal, és azt gondolom, hogy jó parlamenti módszer az, hogyha két hetet még igénybe veszünk. A bizottság ezzel egyet tud-e érteni, hogy meghosszabbítjuk a határidőt? Köszönöm szépen, elnök úr, csak szeretném felhívni a figyelmet a két brüsszeli épületre vonatkozó dosszére. Május 15-én várjuk a szerződés aláírását, franciául a dokumentumokat április 11-én kaptuk meg a következő kokobő ülésen, egyébként ez május 24-én lesz, 23-24-én, addigra figyelembe tudjuk venni már a naptárban ezt a témát. Tehát a következő alkalommal remélem már tudunk ezzel az ügyel foglalkozni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, mindent megteszünk. Holmeyer asszony. An bizottságnak mondanám azt, hogy mi a helyzet, hogyha azzal, hogy a pontosan bemutatták volna a témát, hiszen így a parlamentnek elég ideje lett volna. Most kaptuk meg az utolsó pillanatban az elmúlt kedden az anyagot, tehát a kollégáknak nem is volt esélyük arra, hogy elolvassák az anyagot, rajtam kívül bele sem tudtak nézni. Tehát a bizottságot kérem arra, hogy a kérdőjévünk időjében válaszoljon a Karlsruhe központtal kapcsolatban. Az utolsó kérdésig megválaszoltak mindent, viszont az épületekkel kapcsolatban nem. Tehát nem találom így a válaszokat elég pontosnak. A közös kutatóközpont esetében pontos válaszokat kaptunk, tehát nem mi halogatjuk a munkát, hanem ez a bizottság úgymond magának köszönheti és szeretném az ECDC témát is két héttel meghosszabbítani, még csak nem is kaptunk semmit, és már megvan a határidő, tehát már most elébe mennék ennek a kérdésnek. de szeretném, ha legalább el tudnám akkor majd olvasni a témát, és a kollégák kezébe is eljutatnám. Tehát már most kérem azt, hogy ezt majd hosszabbítsuk meg eh, két héttel. Tehát hadd nézek már bele ebbe az anyagba legalább. Euh, Akkor az ACDC esetében eh, a harmadik tervezetre kell számítanunk, tehát igen. Vagyis eh, fel kell vállalnunk ezt a feladatot, nem akarunk mindent megcsinálni a bizottság helyett, de azért időre van szükség, hogy alapos munkát végezzünk. Talán találkozhatunk majd legközelebb ebben a témában, és akkor a május 15-e egy jó határidőnek tűnik. Mindenesetre ezzel már két plusz hetet kapnak. Az elmúlt héten készítette a bizottság a munkáját, tehát amúgy is 19-e lenne a májusban, de a bizottság nem adta le az anyagokat időben, tehát ez itt a probléma. Most én két hetes hosszabbít szavazást kérem, azért, hogy a bizottság ne tekinthesse május 19-én ezt kipipálva elintézetnek, úgy mond. Tehát május 15-e a szokványos módszer, és a bizottság néha megad egy határidőt, amit csak maguk között egyeztetnek, majd késlekedik az anyag eljuttatásában. Tehát én most kíméletlen vagyok, tehát akkor utassák el ideje korán az anyagokat. Úgy gondolom, előadó asszony, hogyha ő nem is szólalt volna meg ebben az ügyben, a szakbizottságunk különböző tagjai ezt a, az igényt kifejezték volna. Nagyon fontos, hogy ön életben tartja ezt a meggyőződést, vagyis, hogy erről szavaznunk kell ma. Most arra várunk, hogy Holmár asszony bemutassa nekünk az elemzésének az eredményét, és eh, onnantól folytatjuk a munkát. Legközelebb az az úr, hogyha egy kicsit hamarabb megkaphatjuk a dokumentumokat, akkor ez nagyon jó lenne. Akkor eh, a ma délutáni napirendünket lezárhatjuk, hogyha nincsen több kérdés, akkor Felfüggesztem az ülést, holnap kilenckor folytatjuk, közösen az ECON szakbizottsággal. A költségvetési tervezettel fogunk foglalkozni az euróvezet esetében, és 10.30-kor holnap délután pedig mi itt folytatjuk. A, az Ekonnal közös bizottság ülése hol is lesz? A PHS a 3CO50-es teremben lesz. Az ülést holnapig felfüggesztem, viszontlátásra kellemes estét, kedves kollégák! Parfait. Donc demain, il y a des votes. Oui. Des débats. Il y aura des feuilles de vote. Ouais.